colleagues, this, colleagues, we have to, everyone has to sit down now because this is an important meeting. We have a lot of guest speakers. And so if people could... Kedves kollégák, nagyon sok vendégünk van, sok előadónk lesz, ezért haladnunk kell. Kérném a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. A DEVE szakbizottság napirendjének 18-as pontja következik. Közösen ülésezünk az INTA szakbizottsággal, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal is. Nagy örömmel köszöntöm Bernd Langét itt a pódiumon. A Rana plázai tragédia ötödik évfordulója ez, ez a tragikus esemény egyfajta vészjelzés volt, azt illetőleg, hogy a ruházati ágazatban mielőbb változtatásra van szükség. Bangladesben és a világ egyéb legszegényebb országaiban. Nagyon súlyos körülmények között zajlik a ruházat gyártása. A DEVE számára ez egy nagyon fontos ágazat, ezért az Európai Bizottságot felkértük tavaly egy állásfoglalás formájában, hogy kötelező jogalkotási javaslatot tegyen, és az Európai Unió aktívan vállaljon szerepet az ensz belüli tárgyalásokon a kötelező jellegű megállapodást illetően. Tavaly elfogadtuk a Lola Sánchez jelentést, ma pedig szeretnénk megvizsgálni, hogy a jelentés elfogadása óta milyen fejleményekre került sor. Milyen előrelépést tettünk egy kötelező keret irányába. Különböző vendégelőadóink vannak itt, itt van Marietta Jága, aki a DG DEFCO, a DEFCO főigazgatóság főigazgató helyettese, és tár- részt vett a ruházati tárgyalásokban. Itt van Mauricio Lazala, aki a Business and Human Rights Resource, Resource Center-től érkezett hozzánk, és a vállalatok felelősségvállalása területén tevékenykedik. Itt van Méli Szuke, az OECD francia nemzeti kapcsolattartó pontjának fő titkára, aki részt vett a franciaországi jogalkotás kidolgozásában, Ben van Pepperstrát is itt van, aki a Clean Clothes Campaign egyik koordinátora, ez egy olyan kampány, amely civil szervezeteket és szakszervezeteket fog össze. Most pedig megadom a szót Bernd Langénak. Köszönöm szépen. Köszönöm Linda, társ elnökömnek. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság valóban vizsgálja az Európába érkező árucikkek értékláncát. Elnézést, kérem, hogy a termen kívül folytassák a magán megbeszéléseiket. Azt hiszem, hogy aki ide akar figyelni, az úgy is ide figyel. Az INTA szakbizottság tehát vizsgálja az értékláncokat, mert meggyőződésünk, hogy ma csak néhány olyan termék van a piacon, amely csupán egy ország, egyetlen egy országban állítódik elő. Ezért a kereskedelmi politikának és a kereskedelmi megállapodásoknak az értékláncokra kell elsősorban összpontosítaniuk, és nem annyira bilaterális megállapodásokra. Persze, szeretnénk, hogyha az egész értékláncon keresztül világosan felelősséget vállalnának a vállalkozások, és kötelező eh, szabályok vonatkoznának rájuk. Együttműködve a DEVE szakbizottsággal már a konfliktusos ásványok témájában is megpróbáltunk egy kötelező szabályozást létrehozni, amely az egész értékláncot áthatja, egészen a bányáktól odáig, hogy Európában megérkezik az adott termék. Meg vagyunk győződve arról, hogy a modern kereskedelmi politikában az ilyen jellegű kötelezettségek a napi rend, minden kiemelt helyen kell, hogy szerepez, szerepeljenek, ez az ruházati ágazatra is igaz. Az értéklánc orientált megközelítés illetőleg a bilaterális megállapodásokban is keressük az eszközöket arra, hogy a kereskedelemre és a fenntarthatóságra vonatkozólag világos vállalásokat fogalmazzunk meg, vagy külön fejezetekben, vagy pedig a kereskedelmi preferenciális eszközök segítségével. Azt hiszem, itt az ideje, hogy cselekedjünk. Meg kell néznünk azt, hogy az Európai Bizottság mit tesz ezen a téren. Ezért is örülök, hogy a meghívottak között az Európai Bizottság is képviselteti magát. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy összesen 6 perc felszólalási időt tudok adni mindenkinek, és most azonnal meg is adom a szót Marietta Jágernek. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt Deve és Inte szakbizottsági elnökök. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai eszmecserére a ruházati ágazatról, és köszönjük szépen, hogy az Európai Parlamentben megszervezték ezt az eseményt a Rána plázai tragédia 5. évfordulóján. Ez a leghalálosabb ilyen jellegű esemény volt az eddigi történelmünk során. Biztosítani szeretnénk, hogy eh, az 1100 áldozatról nem feledkezünk meg, és hogy egy ilyen tragédia ne ismétlődhessen meg. Köszönöm az Európai Parlamentnek, a különböző kormányoknak, a civil társadalmi szereplőknek és az összes érintett félnek az eddigi eredményeket is. Mindenképpen szeretnénk növelni az átláthatóságot a ruházati értékláncban, növelni szeretnénk a vállalatok felelősségvállalását és a környezeti fenntarthatóságot, és látnunk kell, hogy jelentős előrelépés történt számos fél részéről az ruházati ágazatban az elmúlt években. Sokan persze azt mondják, hogy ez nem volt kielégítő, nem volt elegendő, de mindannyian tudjuk azt is, hogy a ruházati ágazat fenntarthatósági kihívásai, ilyenek az alacsony bérek, a túl hosszú munkaidő, a rossz egészségügyi feltételek, a rossz szociális körülmények, gyermekmunka, környezetszennyezés, környezeti problémák, ezek mind-mind olyan kihívások, amelyek az ágazatra továbbra is jellemzőek, és még nagyon hosszú utat kell megtennünk. Azt kérdezték tőlem, hogy az Európai Bizottság mit tett eddig. Természetesen figyelembe vettük az Európai Parlament állásfoglalását és egyéb fellépéseit. Az Európai Bizottság szolgálatai napi szinten tartják a kapcsolatot az érintettekkel, azért annak érdekében, hogy elérjük az értékláncokban a nagyobb felelősségvállalást. Folyamatosan támogatjuk a kormányokat és a kulcs szereplőket a fejlődő országokban, a társadalmi, szociális, környezeti körülmények javítása érdekében a fenntartható fejlesztési célok az SDG-knek megfelelően. Emellett dolgozunk a nők kiemelt helyzetén, az átláthatóságon, a fogyatékossággal élők helyzetének javításán is. Egy másik fontos pont amit szeretnék kiemelni az, hogy a fenntartható ruházati ágazatot helyeztük az Európai Fejlesztési Napok középpontjába június 5-én, 6 én kerül sor erre a rendezvényre. Ez megfelel ennek az évnek a tematikai súlypontjainak is, a nők helyzetbe hozásának. Mint ahogyan önök is tudják, a ruházati ágazat körülbelül 75%-a, munkavállalóinak 75%-a nő. Az Európai Parlament belé kollégák is egyébként beszélni fognak majd a rendezvény alkalmával. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés kéz, kéz a kézben jár a környezetvédelemmel is. Afrika példáját nézhetjük például, ott egyre nő a ruházati ágazat, főként Etiópiában, ami új munkalehetőségeket rejt magában. Biztosítani szeretnénk azt, hogy ez kéz a kézben járjon a megfelelő szociális és környezeti normák betartásával, ez részben részét képezi az Európai Beruházási Alap beruházási tervnek is. Ennek segítségével szeretnénk elősegíteni a nemek közötti egyenlőséget és a nők helyzetbehozását gazdaságilag. Még két percem van, ezért a fejlesztési együttműködési projektek eddig eredményeire szeretnék külön kitérni. Az első olyan projekt, amelyre sok pénzt fordítunk, a ruházati ágazatban az értéklánc előmozdítása. 75 milliót költünk erre, ide tartozik az ILO gyermekmunkára és kényszermunkára vonatkozó előírásainak betartatása. Ez a fellépés 5,5 milliós projekteket is magában foglal az átláthatóságot és a nyomonkövethetőséget illetően. Ennek középpontjában a figyelemfelkeltés áll, a tudástranszfer, és aztán van egy másik projektünk is, ahol szintén a nőgazdasági helyzetbe hozását kiemelten kezeljük. Ez egy partnerség az ITC-vel, amelyel a Burkina Fázóban és Maliban, szeretnénk, Maliban szeretnénk a divat területén az értéklenc megfelelő kialakítását előmozdítani. És aztán van még egy projekt a környezeti fenntarthatóságra vonatkozólag. Afrikában, Ázsiában a zöld megközelítéseket kívánjuk előmozdítani. A fogyasztóvédelem és a fogyasztók tájékoztatása is egy különleges terület, ahol fellépünk. Együttműködünk különböző szervezetekkel, a Fashion Revolution-nal például, és végezetül azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az érintett felek közötti kapcsolatok megteremtése egy nagyon fontos lépés volt. Emellett szeretnénk előmozdítani a párbeszédet és a legjobb gyakorlatok megosztását a ruházati ágazat hálózaton belüli platformok létrehozása révén. Hetente tartunk megbeszéléseket a legfőbb szereplőkkel, hogy információt szerezzünk és beszéljünk az elő, lép, előrelépésről és a kihívásokról is. Hölgyeim és uraim, a ruházati ágazatban nem tudjuk egyik napról a másikra megoldani a problémákat, folytatjuk a munkát önökkel, hogy javítsunk a fenntarthatóságon, és hogy igazságosabb, biztonságosabb, zöldebb ruházati ágazatot teremtsünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mauricio Lasszára következik. Köszönöm, elnök úr. A Uh, Business and Human Rights Resource uh, Center-nél uh, dolgozom, egy NGO vagyunk, egy civil szervezet, világ 185 országában vagyunk jelen. Lola Sanchez képviselő asszonynyal együttműködtünk a ruházati ipar kapcsán, és az előadásomban a jelentése kapcsolatos megállapításainkat szeretném összefoglalni. Néhány év múlva ez majd meg is tekinthetik. 173 vállalat válaszát értékeltük ki 2011 óta. Ezek EU-s textilipari cégek, és vádak érték őket emberi jogi jogsértések miatt. A visszaélések visszaélésekre vonatkozó bejelentések 80 százaléka elsősorban meghatározott régiókra koncentráltak. Ázsia állt az első helyen, második helyen eu EU-n kívüli dél-kelet-ázsiai országok, a többi régióra sokkal kisebb arány esett a Rána Plaza óta persze Dél-Kelet-Ázsiára nagyon odafigyelünk, de itt EU-n kívüli, illetve nem EU-s országok, mint Albánia, Üzbegisztán, Türkmenisztán is felmerülnek, ahol sok a zaklatás, nagyon rosszak a munkakörülmények, ezek jellemzők Kelet-Európában is a textilgyárakat, és ez, ezt a kérdést, ezeket a hatásokat vizsgáltuk. Milyen kérdésekre kerestük a választ? Ahogyan Zsáker asszony elmondta, a ruházatiparban dolgozók 70%-a globálisan nő, de Bangladesben, Kambodzsában 80-90% ez az arány. Nem meglepő tehát, hogy a vádaskodások 51%-a gender specifikus szexuális egyéb zaklatás, visszaélés. A ruházati iparban dolgozó nők elsősorban két dologtól szenvednek a bérrel kapcsolatos az egyik, a másik pedig a kollektív tárgyalások lehetőségének a megtagadása. A tömegtájékoztatási eszközökben vizsgálódtunk, hiszen eh, sok minden rejtve marad, eh, a eh, bérekkel kapcsolatban, ugye ez egy alapjog, az élethez szükséges bér az ILO egyezményben is szerepel, és a kollektív tárgyalásokhoz fűződő jog a másik, ami szintén nagyon fontos. A Rana Plaza-ban például a szakszervezeti tagok sokkal jobban rendelkeztek munkavédelmi eszközökkel, és sokkal könnyebben ki tudtak menekülni, mint az, azok, akik nem voltak tagjai a szakszerveznek, tehát itt a, ez élet-halál kérdése. A vállalatok válaszaiban az is eh, látszik, hogy eh, a vállalatoknak egy kisebbség, kisebb része eh, kiváló minőségű termékeket állít elő, és ezek komolyan veszik az emberi jogi kérdéseket is, ha valami visszaélés van, akkor biztosítanak jogorvoslatot, kompenzációt. Kilenc klasszerből hétben jó, nagy, kiváló minőségű értéket kaptak az értékeléskor. Nyolcból három vállalat nál azonban még nagyon sokat ennivaló a minőség tekintetében. Én sokszor modern rabszolgaságról is beszélhetünk. Az Egyesült Királyságban eh, hoztak egy törvényt is a modern rabszolgaság ellen, és eh, a g és a g is eh, idén is tavaly foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Miért van ilyen nagy különbség az európai textilipari cégek, például az Adidas 100-ból 81-et kapott a kényszermunka tekintetében, viszont a Brother egy luxus egy gyártó 100-ból 9-es értéket kapott, tehát nagyon nagy a szórás az európai textilipari cégek között. Nincs időm, hogy végigmenjek a jelentésünk összes fontos megállapításán, de az világos, hogy mindegyik a felé mutat, hogy egy európai közös keretet kellene létrehozni, kötelező jogszabályt, azért, hogy ugye ha nincs jogorvoslat az áldozatok számára, ezt kellene megszüntetni, valamit egyenlő versenyszabályokra van szükség, hogy a KKV-knak ne kelljen olyan nagy vállalatokkal küzdeni, akik a kellő gondosság elvét nem tartják be ezért a KKV-kat segíteni kell, hogy az ére jussanak ebben a versenyben, ebben az ágazatban zajló versenyben. A különböző gyakorlatot, illetve a nem pénzügyi kérdések beszámolói rendszerével foglalkozó irányelvet is felül kellene vizsgálni. És végül Miután nincs elég önkéntes kezdeményezés, mint a, az ITI, e itt rendszer szintű kérdésről van szó, és ezért is nagyon fontos, hogy tovább lépjünk egy közös európai keretek felé. Köszönöm. És azután persze az OECD-nek is vannak iránymutatásai textilipar számára, ebből is lehetne a vállalatok számára kötelező, betartandó kötelezettségeket létrehozni a nagy eh, vállalatok számára. Eh, most az OECD eh, kontaktpontunk Franz Malesz Szok következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit, és kérném azt, hogy vegyék fel a fejhallgatójukat, mert hogy franciául fogok beszélni. Melis Szuknak hívak, a francia nemzeti kontaktpontnak, kapcsolattartó pontnak vagyok a főtitkára. Ennek a pontnak a feladata az OECD irányelveket végrehajtani Franciaországban. Nagyon röviden prezentálnám a témánkat, elmondanám a tevékenységünket. Ime először is mi történt a dráma után Franciaországban az történt a Rana Placai 2013-as rakédia után, hogy a külkereskedelmi miniszter keresetet nyújtott be, hogy egy jelentés készüljön, és ezt a jelentést elkészítettük, és ebben megfogalmaztuk azt, hogy mit is jelent a due diligence, a kellő gondosság, és milyen felelőssége van a multinacionalis cégeknek a textiliparban nagyon jelentős jelentés készült módon. A miniszter, a felkérő miniszter, a külkereskedelmi miniszter azt kérte, hogy a benyújtott jelentés kerüljön el az OECD-géz. A jelentésben mi fogalmazódott meg? Először is az, hogy hogyan is működik a textilipari világlánc, ellátási lánc pontosan összhangban, ami elmondatott az imént. Feltérképeztük tehát a láncolatot, és megvizsgáltuk azt, hogy a vállalkozások esetében, illetve a közhatóságok esetében milyen fellépések léteznek, és mire van szükség, hogyan lehet multilaterálisan kordolni tagállami vagy állami szinteken az eljárásokat. Elkészítettük tehát a Franciaországra vonatkozó külön jelentést, és a Bangladesh Compact, illetve az egyéb ajánlásokat is figyelembe vettük, többek között a szakszervezetekét, többek között a nemzetközi egyéb ONG-eket, GNO-ket, és a kollégámnak a munkáját is. Így módon nagyon világosan meg tudtok fogalmazni, hogy mi is a felelős fellépés, ennek megvan a megfelelőségek különben Hollandiában, illetve Németországban, ennek az itteni gyakorlatokat is figyelembe véve dolgoztuk ki a francia rendszert. Egy munkacsoport jött létre Franciaországban, meg tiszteltetés volt a számomra, hogy ezt a tevékenységet vezetettem, és bevontuk mind a nemzeti kontaktpontot és a francia vállalkozásokat, illetve az ILO képviseletét, a az Európai Bizottságnak a képviseletét is, az OECD-t, és természetesen a CCC-nek is a tevékenységét figyelembe vettük. Így módon az OECD-ben egy olyan tevékenységet végeztünk 2014 óta, amely egy ágazati munkacsoport formáját öltötte, kifejezetten a textilipara koncentrálva világviszonylatban, és hosszú, de nagyon hosszú évek után sikerült az OECD-nek a múlt évben, 2013-ban létrehozni azt a guide-ot, azt az útmutatót, amely még kiegészíti, még tartalmasabbá teszi a francia hatóságok által végzett munkát. Nagyon hasznos munka, azt hiszem ez, mert hogy több szereplős volt a létrehozatala, és nemzetközi kitekintésű volt kiépített, vagy kidolgoztuk tehát ezt az útmutatót, és minden évben világviszonylatban ülésezik egy munkacsoport, az idei munkacsoport ülés nagyon fontos volt. Az egyik tulajdonképpen egy A munkacsoport volt, nagyon technikai kérdéseket vizsgáltak meg, és több oldalúan, több szereplősen vizsgálták meg a ruházati iparnak a működését, a textilipar működését. És azt néztük meg, hogy hogyan lehet a due diligence a különböző kezdeményezésekben érvényesíteni. Egészen új dologról van szó, e, új útmutatóról. A második pedig, a második alcsoportnak a tevékenysége az volt, hogy hogyan lehet a nagy kínai exportőr tevékenységét bevonni partnerségi kapcsolatrendszerbe a fellépésükben. Nagyon lényeges ez a partnerség, mert a kínai partnerekkel azon dolgozunk, hogy a különböző OECD normákat, standardokat hogyan lehet érvényesíteni, és 2014 óta ez a tevékenység most már szépen előre mutat. Van még egy további dolog, ez egy olyan dolog, ami nem szerepelt a fólián, de mégis nagyon lényeges, az Európai Bizottság foglalkozik ezzel, az OECD vedés, és mint ahogy azt hallottuk imént Jágerászonytól, nagyon érdekes projektről van szó, együttesen tehát az ILO, az OECD-nek a munkatársaival, szakértőben megfogalmazunk azt, hogy mit is kell érteni a due diligence alatt konkrétan a helyszíni tevékenységek során a vállalkozásoknál. Íme egy kis útmutató, most sajra erre hosszabban nem térhetek ki, csak megmutathattam. Sajnos ő és ezen kívül kiemelem azt, hogy sokat dolgoztunk a jogalkotási keretel is. Tudjuk azt, hogy 2016-ban, aztán 2017-ben milyen jogalkotási eszközök születtek a korrupció ellenés harcban, illetve a gyógyilincs ezzel kapcsolatosan. Aztán van a pénzügyi, illetve a pénzügyi tevékenységen kívüli szempont is, ezekkel is foglalkoztunk, és mind az a tevékenység, amelyel foglalkoztunk, mind a francia hatóságnál, mind pedig az OECD-ben nagyon hasznos ahhoz, hogy a különböző törvények követelményeket megfogalmazunk, illetve végrehajtsuk. Itt a soft law-ról van szó ezekben az esetekben, és ugyanakkor ott van az a kihívás, hogy a textiliparban hogyan tudjuk ezeket érvényesíteni. A válasz az, hogy csak hogyha több szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, és rengeteg partnerrel. Köszönöm szépen, ez a francia szemszög tehát. Um, Köszönöm szépen. Természetesen nagyon sok szakszervezet és NGO lobbizik azért, hogy javuljon a helyzet a textiliparban. A leghíresebb lobby szervezet a Clean Clothes Campaign képviseletében Ben Funkever Strátének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a meghívást is. Mindig nagy öröm és megtiszteltetés ellátogatni az Európai Demokrácia házában, és részt venni egy itt zajló vitában. Öt évvel a Rana Plaza után el kell gondolkoznunk ismét azon, hogy mi történt, és miért történt az, ami történt. Néhány dolgot sikerült elérnie az ágazat egészének az elmúlt öt évben. Az első, amit mindenek felett meg kell említeni, az az, hogy egy kompenzációs konstrukciót hoztunk létre az áldozatok kompenzálására, tehát pénzügyi segítséget kaptak a Rána Plaza áldozatai. Minden érintett fél ebben részt vett, és hozzájárulásokat fizettek be sikerült forrásokat gyűjtenünk annak érdekében, hogy elég pénz gyűjjön össze, amiből kártérítést lehet fizetni az áldozatoknak, és így Bangladesben is egyfajta tartós rendszert sikerült ki kialakítani. Megint csak eh, Bangladesben eh, tűzrendészeti szabályokon javítottak, eh, globális és helyi NGO-k szakszervezetek álltak össze, megvizsgálták a gyárakat tűzvédelmi szempontból, és a különböző nagy ruhamárkák is kötelezettséget vállaltak, hogy ahol szükség van, ott megteszik a szükséges lépéseket, hogy javuljon a helyzet. A kérdések 85%-át sikerült megoldani, de azért még vannak nyitott kérdések, és éppen ezért mi, mint kampány jogvédő szervezet, egy második megállapodásra törekszünk, ennek most már ez 145 aláírás gyűjt össze. A második megállapodás más ágazatokra is ki fog terjedni, tehát kicsit mélyebbre hatalunk. A gyülekezési szabadság, panaszbenyitási mechanizmusok, szexuális zaklatás, ezek továbbra is nagyon jellemzően jelen vannak a bangladesi ruhagyárakban. De Valóban bebizonyosodott, hogyha világos, egyetemű kötelezettség, vállalások, szabályok és elszámoltathatóság eh, alapján működik eh, valami, akkor eh, a munkavállalók számára valóban valós eredményeket elérhető konstrukciókat hozhatunk létre. A transzferenciát javítani kell, mert ezt az ágazatot a transzferencia nagyfokú hiánya jellemzi egy, beszállítok egy listáját, és a munkafelügyelők jelentéseinek a listáját is közzétettük, és ilyen módon az így megteremtett transferencia segíti a e, megfelelést, a jogkövető magatartást. Az ágazat itt saját maga is sokat elért, mert a megállapodás e, értelmében az abban rögzített intézkedéseket megtette e, civil társadalom képviseletével, mint a Human Rights Watch, illetve a Depoly Szakszervezeti Szövetség. Így most mintegy 30 nagy márka időközben már a beszállítóik felügyeletét kapcsán is fontos lépéseket tett. De azért még van tennivaló. Csak Bangladesben a bérek továbbra is nagy problémát jelentenek. A vásárló erő gyengébb, alacsonyabb, mint öt évvel ezelőtt. A a szakszeretek alakításának a szabadságával is sok gond van Bangladesben, nem engedik a szakszereteket működni, és mint említettem, a szexuális zaklatás továbbra is nagyon is jelen van az egész ágazatban. A vállalatok elszámoltathatósága az EBA Trade Preference keretében valósul meg az egész ruházati iparban, és a kolléganőm Marzseta említette Kelet-Európát, az unión belül is és kívül is vannak olyan országok, ahol a fizetések olyan alacsonyak, mint Bangladesben. Amikor azt mondom, hogy még nagyon sokat tennivaló, akkor egy hatalmas feladatról beszélek, konkrétan kell javítani a dolgozók helyzetét. Hát egyrészt demonstrálni tudjuk, hogy egy számolthatóság repülő rendszer működik, másrészt viszont még a ruhagyáraknak nagyon sok a tennivalójuk. Egy elemre kell egy amerikai parlamenti képviselő szerint koncentrálni, következő években, ez pedig a kötelező elvárható óvatosság due diligence keret kialakítása az egész ruházati ágazat számára. Az OECD munkájára építhetünk, lefektetik az alapokat, kötelezni kell a vállalatokat arra, hogy az egész beszállítói láncot ellenőrizzék, és ahol problémák vannak, ott korrigálják ezeket, és vállaljanak felelősséget minden lehetséges tényleges hatásért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meghallgattunk négy szakértőt. Talán megkérdezhetik, hogy miért nincsenek itt a vállalatok képviselői. Hát az utazással kapcsolatos voltak problémáik, a Cunda vagy a CND képviselői azonban már itt van az épületen belül, és hamarosan megérkezik, tehát kiegyensúlyoztuk a szakértői csapatot a társelnökömnek adom át a szót. Köszönöm, nagyon világos üzeneteket eh, fogalmaztak meg, arról is, hogy a képviselők mit tehetnek. Eh, Lola Sáncheznek adom meg először a szót, aki jelentéstevő volt a eh, ruházati ágazat EU kezdeményezésére. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Linda. És köszönetet mondanék az előadóinknak, hogy eljöttek a körünkbe. Persze jobb szeretem volna, ha az ipar képviselője időben megérkezik. Tegnap már beszéltem a témáról, és Szera azt válaszolta akkor, hogy mindazt, amit felhoztam, annak semmi köze Rána Lázához. Én pedig úgy gondolom, hogy a vitát tovább kell folytatni. Arra van szükség, hogy eszmecserét folytassunk továbbra is, és sikerüljön kialakítani egy olyan megoldást, amely mindenki számára kedvező. És mondtam tehát a többieknek, hogy beszéljünk, jöjjön mindenki el, és aztán nem kaptam választ, mert a nagy vállalkozások nem jelennek meg mi pedig nem az ellenségeik vagyunk ezen nagy szereplőknek, hanem a párbeszédre törekszünk azért, hogy olyan eredmény alakuljon ki, amely mindenki javát szolgálja. Szeretnék emlékeztetni egy dologra. A koreli katasztrófa, sőt inkább bűncselekményről beszélnék. Franciaországban történt eseményre volt 1906-ban a belga-francia határnál. Nos, 1500 bányász dolgozott egy bányában, és az történt, hogy a kelepcébe került bányászokat kimenekítette volna a bánya igazgató, azt mondta, hogy a bányákat kell, vagy illetve a bánya ö, ö, tevékenységét kell megőrizni, és a bányát saját magát. És ez oda vezetett, hogy az 1500 bányászból szinte mindenki meghalt ebben a bányatűzben. Aztán 1996-ban hatalmas sztrájkok voltak, és 1900 valószínűleg 6-ban történt mindez, illetve aztán 1936-ban szervezték meg a munka jogokért való küzdelmet elindult az, és számos jogot így módon lehetett érvényesíteni. Aztán a későbbiek során jóval később, 2013-ban volt a Rana plázai tragédia, és hát látjuk azt, hogy milyen ellenállások vannak még mind a mai napok, ö, akkor, amikor ö, a jogok védelméről van szó, meg kell védelmezni az embereket, a fogyasztókat, és hát 70 év alatt láttuk azt, hogy milyen fajta befolyást tereztek a nagy vállalkozások, a multinacionálisok a globalizációnak a folyamatában. Nem maradhatunk tétlenül, és nem mondhatjuk azt, hogy ö, nem kell konkrét kritériumokat meghatároznunk arról, hogy mit is kívánunk elérni. a dolgok, amelynek, amelyeknek nem lehet helyt adni, nem szabad helyt adni ezeknek. Nagyon cinikusan lépne fel az Európai Unió, ha tétlen maradna. És végezetül, ha nem teszünk semmit, akkor ártunk az alap európai értékeknek. Az emberek igazándiból tudnák azt, hogy milyen fajta munkatörvények vannak, vagy éppenséggel nincsenek a határainkon túl, akkor megdöbbennének. Tisztességtelen verseny folyik. Iszonyatos körülmények között. Ennek az utóbbi tíz évben rengeteg kárvalotja volt. Éppen ezért koncentrálnunk kell arra, hogy a minőséget jó körülmények között biztosítsuk és a termelési módoknak, módozatoknak eleget kell tenniük a standardoknak, és ha az ember európai állampolgár, és a jóra törekszik, akkor manapság már ott tartunk költség szempontból, hogy a jobb termékeknek a költségét is meg kell fizetnünk. Úgy gondolom, hogy öt év el a Rama placai tragédia óta mégis minden nap észleljük azt, hogy ö, a 75 millió személy körében, akik a textiliparban dolgoznak, a ruházatiparban dolgoznak, világviszonylatban nap mint nap következnek be újabb és újabb tragédiák. Nem szabad ezt így hagyni, és harcolnunk kell. Köszönjük szépen, Lola szeretne most szót kapni? Ha már megérkezett most? Igen, egy pillanat, csak egy kis lélegzetvételhez jussak. Rendben, akkor a többi képviselővel folytatjuk. Agnes Jongérius a következő hozzászóló. Tessék! Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy itt vannak, mert így talán választ kaphatok a kérdésemre. Öt évvel a renaplazai események után, és egy évvel azután, hogy az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a témában, látunk némi előrelépést, és nagyon örülök azoknak a pozitív példáknak, amelyekről szó esett, de mégis felmerül bennem egy kérdés. Egyrésztről mi a helyzet a bérekkel? Az ágazati szereplőtől kérdezném elsősorban, hogy mi történne az önök nyereségével, hogyha a bangladesiek, illetve mások az ruházati ágazatban olyan bért kapnának, amelyben meg is tudnak élni, és aztán talán az OECD vagy a Clean Clothes kollégától kérdezném, van-e lehetőség arra, hogy az új szabályozások a szexuális zakladás, szaglatással kapcsolatosan, illetve a vállalatok felelősségvállalására vonatkozóan ezekhez társuljon egy a megéletés biztosító bérre vonatkozó követelés, és aztán a DJ Defco-tól is kérdeznék, hiszen különösen Banglades esetében ön a DJ Ample és a DJ Tray kollégákkal együtt két határidőt szabtak a bangladesi kollégákkal szemben. Így próbálták őket rábírni arra, hogy a munkatörvények kapcsán végre tisztázzák a helyzetet. Született egy jelentés az ILO részéről, arra vonatkozólag, hogy az érintett kormányok nem tartják be a szabályokat. Önök mikor teszik meg a következő lépéseket a bangladesi kormányjal szemben? Ha komolyan akarjuk venni saját magunkat, akkor nem lehet két külön. Nem, nem lehetséges az, hogy van két határidő, a másik fél nem tartja be őket, és aztán mi nem teszünk semmit. A kérdésem tehát az, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni a bangladesi kormányjal szemben. Sok kolléga kért szót. Most egy-egy felszólalót hallgattunk meg mindkét szakbizottság részéről, és talán most már csak egy, egy-egy percet tudok adni a kollégának, és akkor a CUNDA képviselőjének majd a végén adok szót. Sál Görenc. Legfeljebb két percet tudok adni, nagyon szigorú leszek, mert nagyon kevés az idő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a kezdeményezéseket természetesen, bármely szinten születtek is, akár OECD, akár pedig az NGO-nak a a keretében, és hát hallottunk is már rémileg, illetve hallani is fogunk az ipar részéről is ezekről. Ugyanakkor megdöbbent az, hogy a közhatóságok és a politik politikai testületek nem reagálnak egyáltalán azon kudarccal szemben, amelyet a nemzetközi közösség könyvel el. Tehát ez kiváltképpen egy irányítás, egy politikai átítatású kérdéskör. És hát az UNCTAD, illetve az ILO, az OECD rendszeresen üléseznek, akár a nagyköveteknek a szintjén, akár pedig a minisztereknek a szintjén, ugye vannak a különböző miniszteri szegmensek, ahogy ezeket hívják szaknyelven a világ különböző területein. Tehát minél inkább a dolgokat kézbe vesszük, annál inkább a döntéshozók majd fel fognak tudni lépni, de hát tulajdonképpen a G20-aknak a szintjén kellene igazándiból fellépni, mert ugye a G20-akban benne vannak a G8-aknak valamennyi tagja, és az Európai Bizottság. Tehát mi, mint politikai szereplők, fel kell, hogy kérjük, fel kell, hogy hívjuk az Európai Bizottságnak a figyelmét arra, hogy ezt a témakört tűzzek ki a G20-ak találkozának a napi rendjére. Én egy évvel ezelőtt ö, ö, ugye ezt már fel kellett volna ö, hoznia a G20-ak elnökasszonyának. És a szociális ö, intézkedések, kezdeményezések területen, mikor én ezt felvetettem, akkor nekem már azt mondták, hogy túl későn vetem fel a kérdést, hogy ugye ez tavaly volt, de idén úgy gondolom, hogy minden lehetőség megvan arra, hogy eljusson a kérdés a G20-ak napirendjére. A mi feladatunk az, hogy politikai kezdeményezést tegyünk, tehát minden kezdeményezés alapvető fontosságú, ezekről hallottunk az imént, nélkülözhetetlen fontosságúak, de ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a politikai felelősség alól kivonuljunk. It's Köszönjük, Árne Léc a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm mindkét szakbizottságnak a szervezést, köszönöm az elnököknek. Tegnap Halleban, Németországban a Fashion Revolutionnak volt egy rendezvénye. Az OECD is részt vállalt a rendezvény megszervezésében. Egyébként foglalkoznak a cipő és a bőr ágazatbeli problémákkal is, erre is külön oda kell figyelnünk. Nem hallottunk a bizottságtól, megpróbáltunk párbeszédet kezdeményezni Timmermans úrral és Mimica úrral, sohasem sikerült azonban közös ülést megszerveznünk, mint hogyha az Európai Bizottság nem menné komolyan az Európai Parlamentet ebben az ügyben. A fő kérdés azonban az, hogy mit tudunk most tenni, nem lesz jogalkotási javaslat. Úgy tűnik, lesz-e egy több szereplős platforma a holland és a német kezdeményezés alapján? És aztán lehetne ebből kiindulva elindulni egy irányba, A következő kérdésem, mi a helyzet Bangladessel? Az SND küldött egy küldöttséget Bangladesbe. A kérdéseinkre azonban úgy látom nem kaptunk választ. A kérdés az, hogy azóta van-e valamilyen fejlemény. Köszönöm. Köszönjük szépen, Maria Hojbuch. Nagyon szépen köszönöm. Több mint szomorú, hogy mindig megvárjuk, hogy először bekövetkezzen a katasztrófa, és csak utána kezdünk el reagálni a helyzetre. 1906-ban is ez volt a helyzet, úgy látszik, ahogyan Lola is beszámolt róla, és most sem, e, mostanáig sem változott igazán semmi. Mint a szociális kérdések területén, mint az ökológiai kérdések területén nagyon nagyok a hiányosságok. Önök is beszámoltak arról, hogy az önkéntes vállalások területén is még nagy a hiányosság. De hát itt a hiányzó jogi keretről is beszélünk. A kérdésem az, hogy utána néztek-e annak, hogy az önkéntes intézkedések mennyiben gyakorolnak hatást a helyzetre. Németország létrehozott egy hálózatot az igazságos ruházati ágazat kialakításáért, de minden megmaradt az önkéntesség szintjén. Persze az önkéntes intézkedések is jók, de valamilyen jogi keretre is szükség lenne. Értékelték-e már, hogy az önkéntes intézkedések hatásosak-e, vagy lehet, hogy csak egy bizonyos szintig hatékonyak, és aztán mégiscsak a nyeremény, a nyereség kerül felőre, az lesz fontosabb. Ahogy a Sára Görenc is elmondta, a politikában nagyon nagy mulasztásaink vannak, ezeket a mulasztásokat kell felszámolni, mert az nem elég, hogy az ipar annyit tesz, amennyit szeretne, a jogalkotónak kell fellépnie és cselekednie. Norbert Neuser. Köszönöm szépen. Agnes és Árne gyakorlatilag már elmondták azt, amit kérdezni szerettem volna. Azt szeretném pontosan tudni a bizottságtól, hogy az elmúlt évben mit tettek. Tavaly márciusban jártunk az országban, rengeteg határidőt fogalmaztunk meg, Bangladessel szemben. Konkrétan, mik az eredmények, milyen javulás következett be tavaly óta Banglades ügyében? Mások is szót kértek még. Igen. Madame Minör. Köszönöm szépen. Beszéltek hollandul, nem? Akkor gyorsan lefordítom a szövegemet. Persze, beszélhet hollandul, hogy ne?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 drámát a bizottság és az ILO-ra használta fel, hogy kezdeményezéseket tettek, épületbiztonság, és megszületett a Bangladesh Sustainability Compact. A bizottság hajlandó más országokkal, Sri Lankával, Myanmar és Pakisztánnal kapcsolatban is hasonló intézkedéseket tenni. Második kérdés, az államok kötelezettséget kell, hogy vállaljanak a környezetvédelemre, az emberi jogok védelmére, de a vállalatoknak is is tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Azután a jogorvoslat kapcsán mi történik? Hajlandó a bizottság kezdeményezéseket tenni annak érdekében, hogy az emberi életeket veszélyeztető drámák esetén legyen jogorvoslati lehetőség, hogy kártérítést kapjanak, hogy a jogaikat érvényesítessék az áldozatok. Köszönöm. Okay, thank you. Now, now I'm going to give the floor back to our guests, but I'm going to begin with Mr. Újra megadom a szót a vendégeinknek. Busquets González úrnak adom meg először is a Ciumdától a szót, mert késve érkezett, és az elején nem, nem is szólalhatott fel. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, amiért elkéstem. nem a spanyol mi voltomból ered az, hogy elkéstem, hanem azért, mert félreértés volt közöttem és az asszisztensem között az ülés kezdetét illetően. Nem is készültem tulajdonképpen előadással, csak szerettem volna képviselni, nem is az egész ágazatot, hiszen az ágazat, mint ahogyan önök is tudják, hatalmas, rengeteg szervezet, rengeteg cég gyárt világszerte ruhákat. A Ciondá nem az összes vállalkozást képviseli, hanem csak azokat, amelyek érték alapon működést szeretnének megvalósítani, és akik az értékláncot illetően is szeretnének előrelépést látni. Amikor azokról a vállalkozásokról beszélünk, amelyek a ruházati ágazatban tevékenyek, és amelyek vállalják a felelősséget, hát egy kezünkön megszámolhatjuk, hogy hányan vannak, illetve hányan vagyunk. Sokszor nagyon nagy kihívásokkal szembesülünk, nagyon nehéz az értékeinknek megfelelően eljárni a nagy ellenállás miatt. Tehát azokat a szervezeteket képviselem itt, amelyek aláírták a bangladesi megállapodást, illetve amelyek a megélhetés biztosító bérekre vonatkozó megállapodást is aláírták. Ez viszont azt jelenti, hogy sok, sok olyan szervezet nevében nem beszélhetek, amelyek nem teszik meg a szükséges lépéseket eltérően a cuda tól Mi szervezetként egyébként szintén nem jutottunk még el a kívánt célokig. Öt évvel ezelőtt sor került erre a szörnyűséges Rana balesetre, a Ceondá megpróbált részt venni a megoldás megtalálásában a kezdetektől fogva más vállalkozásokkal karöltve. A balesetre azért került sor, mert mulasztás történt több területen, mulasztás történt az ágazata szereplők szintjén, a bangladesi kormány részéről és a gyárban dolgozó egyének részéről is. Ezt a problémát tehát csak úgy tudjuk megoldani, hogyha minden érintett változtat a dolgokon. Az ENSZ iránymutatásait illetően biztosan mindenki ismeri őket itt a teremben. Az, ezek az iránymutatások meghatározzák azt, hogy mi az, ami a vállalatok hatáskörébe esik, és mi az, ami a kormányok feladata és amikor kormányokról beszélek, természetesen mindazon intézményekre gondolok, amelyek jogalkotói hatáskörökkel rendelkeznek, és hatáskörökkel rendelkeznek a meglévő jogszabályok betartatását illetően. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság nyilvánvalóan ilyen intézmények. Önöknek is felelősségük van, és eh, hát azért van szükség a mai rendezvényre is, mert önök is biztosak szeretnének lenni abban, hogy megfelelően eleget tesznek a kötelezettségeiknek. Különbözőképpen lehet a munkafeltételeken javítani az értékláncban, mi vállalkozásként korlátozott módon tudunk csak változtatni a dolgokon, csak is az együttműködés révén lehet előbbre jutni. Együttműködésre van szükség, egyedül senki sem tudja megváltoztatni az eddigieket. Ez az elsődleges üzenetem. Amikor jogalkotásról beszélünk, azt hiszem, hogy a jogalkotás előbb-utóbb elér arra a szintre, hogy megszülessenek a szükséges szabályok. Nem olyan szabályozásra van szükség, amely csak egyes országokra vonatkozik, hanem olyan szabályozásra, amely egységes feltételeket teremt mindenki számára, és amely figyelembe veszi az egyes érintett harmadik országokban uralkodó szabályokat is. Hollandiában például példát látunk arra, hogy hogyan lehet a magasabb szintű koordinációt megvalósítani a helyi gyártásra vonatkozóan. Éppen ezért támogatjuk mi is az ilyenfajta megállapodásokat, jónak tartjuk azokat, és itt a magasabb szintű koordinációt hangsúlyoznám. Elnök, akkor az ön üzenete az, hogy az ön vállalkozása arra számít, hogy lesznek jogszabályok, és olyan jogszabályok, amelyek mindenkire egyformán vonatkoznak. Ez úgy gondolom egy nagyon fontos, bizottság, nagyon fontos üzenet az Európai Bizottság irányába, mert az hangzott el, hogy szabályozásra szükség van, mégpedig olyan szabályozásra, amely egységes körülményeket, egységes feltételeket teremt minden szereplő számára. Márietának adnám most meg a szót. Régóta várunk arra, hogy a DG DEFCO részéről megszülessen a szabályozásra vonatkozó javaslat. Sajnos csalódunk kellett, a kérdésem tehát az, hogy hogyan tudunk előrébb lépni ebben az ügyben. Tessék, Marietta! Köszönöm szépen, Linda. Régóta dolgozunk együtt ezen a fájlon, ezen a dosszién, és meg tudom erősíteni, hogy az Európai Bizottság és a DG DEFCO külön próbál megfelelni mindannak, amiről megállapodtunk a munkadokumentumban. Igaz ez a projektek finanszírozására is. Köszönöm egyébként az OECD képviselőjének, aki hangsúlyozta, hogy valóban elvégezzük helyben a szükséges munkát, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önkéntességtől a kötelező jellegre való átállás megtörténjen. A bangladesi megállapodást illetően szeretném elmondani, hogy az Amerika Egyesült Államok, az ILO és a bangladesi kormány is részt vett a Rana Plazai események után a megállapodás kialakításában, Kanada 2016 után csatlakozott, és rendszeresen ülésezünk. Júniusban lesz a következő ülésünk, ahol újra értékelni fogjuk azt a bangladesi kormányjal együtt, hogy hol tartunk, mennyiben tartotta be a kormány a vállalásait, ami a szociális jogokat és a munkaügyi kötelezettségeket illeti az ILO egyezménynek megfelelően. Sokan azt mondják, hogy messze vagyunk a végrehajtástól, de kettes pillérben azért volt némi siker. Én is elismerem természetesen, hogy még hosszú út áll előttünk. Júniusban lesz tehát az említett találkozó, utána lesz egy workshop is, és lehetőséget kell adni a bangladesi kormánynak, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Az Európai Bizottság tehát, hogyha ön is egyetért elnök asszony, szeretne visszatérni ide a júniusi találkozót követően, és beszámolnánk a bangladesi előrelépésről, és a megállapodás összes pillérét egy jelentés keretében elemeznénk. Természetesen napi szinten párbeszédet tartunk az illetve napi szinten kapcsolatot tartunk az EKS-szel, az emberjogi helyzetet illetően. Az emberjogi helyzet és a politikai párbeszéd is nagyon fontos Bangladesse kapcsolatosan. Gondolom nem kell emlékeztetnem arra, hogy egy nagyon sürgető menekültügyi válsággal is szembe kell nézni az országnak, és vannak más egyéb elemek is, amelyeket a kormány hangsúlyozni szokott. De persze az Európai Bizottság továbbra is nagyon nagy figyelemmel kíséri ezt a dossziét, és remélhetőleg júniusban már eredményekkel tudunk ide visszatérni. Ami az emberi jogokat illeti, illetve az ENSZ iránymutatásait, a vállalkozásokat és emberi jogokat illetően teljesen elkötelezettek vagyunk az ENSZ iránymutatásai mellett, és szeretnénk, hogyha az ENSZ minden egyes tagállama követné az iránymutatásokat, és teljes körűen megfelelne a bennük megfele- megfogalmazott kötelezettségeknek, és szigorúan végrehajtaná azokat. Ez nagy mértékben megkönnyíteni a helyzetet az önkéntes szerepvállalás értékelését illetően is, és megtörni a jeget a végrehajtás második szakaszát illetően. Felmerült egy kérdés a kötelező normákról, igen, keményen dolgozunk azon, hogy megszervezzük az a találkozót az első alelnök kell is. Remélhetőleg hamarosan sikerül egyeztetni az időpontról, és sor kerül a találkozóra. Mikrofonon kívüli kérdés hangzott el. Az első alelnök kabinetjének továbbítom majd az üzenetet, és megígérhetem, hogy még ezen a héten több információt tudunk szolgáltatni a találkozót illetően. Köszönjük szépen! Nyilván nem csak a vállalkozások, hanem az országok szempontjából is egységes körülményekre, feltételekre van szükség. Nem lehetünk kemények Bangladessel, hogy aztán a termelést áttegyék más országokba. Nincs mások sok időnk, Lazala úrnak adná még meg a szót, tessék. A záró megjegyzéseket kérünk. a Bangladessel kapcsolatos megállapodásnak a hiányosságai, hát mint egy több ezer cégre nem terjed ki, és emellett kínai nem nyugati márkákra sem terjed ki egy országot érint ez. Banglades a második legnagyobb exportőr, EU-ba irányuló exporttal, az első Kína, azután jön Törökország, ahol szintén nagyon nagyok a problémák, szírei menekültek el, stb. Úgyhogy még nagyon sok a feladat megint csak azt mondhatjuk, hogy az európai közös kerete lehetne a legjobb megoldás, hogy tovább lépjünk, létrehozzuk az egyenlő versenyfeltételeket, amelyeket vállalatok is kérnek. Azután ki kell írteni a kényszer munkát és a rabszolgamunkát az egész ellátási láncon. Nagyon szépen köszönöm. Kiegészítőleg szólnék hozzá Először is a ki 20 akkal kapcsolatosan az német elnökség alatt a továbbiben foglalkozott a értéklánccal, úgyhogy a miniszteri következtetéseket tudom a figyelmükbe ajánlani, amely nagyon messze megy el a munkavállalóknak a jogaival kapcsolatosan, és a nemzetközi szakszervezetek és a meglévő cégek kapcsolatára tél ki képen. Franciaország máskülönben mindig is támogatta azon munkálatokat, amelyek a témában születtek, különböző fórumokat, ez most is így van. Franciaországban különben született egy törvény etében, ez egy rendkívül fontos törvény, sajnos itt most nem hallottunk kérdéseket ezzel kapcsolatosan. Most csak azt mondanám el röviden, hogy a nagy megrendelők kötelesek arra, hogy a due diligence-al éljenek, tehát az észszerű ö, gondossággal, a kellő gondossággal kötelesek a vállalkozások tehát egy olyan térképet csinálni, amely feltérképezi a kockázatokat, egy külön due diligence tervet kell, hogy erre szenteljenek, és megfogalmazzák benne azt, hogy milyen fajta kockázat megelőzés van, kockázat mérlegelés van, milyen módon tudják csökkenteni a kockázatokat, hogyan lehet a különböző jelzéseket befogadni, feldolgozni, amennyiben a kockázatok teljesülnek, és kötelesek a vállalkozások nyomon követni a meghozott intézkedéseket. Tulajdonképpen ez a terv, amelyet a vállalkozások létrehoznak, ez az éberségi terv, ez nyilvános kell, hogy legyen, publikálni kell a vállalkozásoknak ezeket a terveket. Az 5000 főnél többet foglalkozó vállalkozások az érintettek, illetve ez a Franciaországra szóló intézkedés, amennyiben viszont nemzetközi multinacionális külföldi Franciaországhoz képest vállalkozásáról van szó, akkor 10 ezer fős az alkalmazati kör, beleértve a lányvállalatokat is. Az éberség rendkívül fontos, ugyanis a megrendelő a partnerektől információkat kér be a lányvállalatokról a belső kockázatok kockázatokról, azon kockázatokról, amelyek a jogokkal kapcsolatosak, akár az egészségügyel, a környezettel és így tovább kapcsolatosak. Mindez lehetővé teszi azt, hogy ő, tulajdonképpen párhuzamot vonjunk azon OECD standardokkal, amelyekkel ö, foglalkoztunk, és e tekintetben nem csak a textiliparban, hanem más tekintetben is Franciaország nagyon sok ajánlást tett, és ugye létezik most már a due diligence egy olyan guide, amely vagy június 20-21-én kerül bejelentésre egy világfórumon, az OECD keretében, és látjuk azt, hogy az az OECD megközelítés, amely egy szektoriális megközelítés, és ez a guide tulajdonképpen tulajdonképpen elősegíti azt, hogy a francia törvény, amely rendkívül ö, rövid, három cikkből áll gyakorlatilag, ö, ö, fog így módon elterjedni. Tulajdonképpen itt nem szemben állunk egymással, hanem kiegészítjük egy egymást. És a nemzeti kontaktpontok különben eljárnak és érvényesítik a különböző fellebbviteli eljárásokat, többek között itt utalás történt az ENSZ-nek az ilyen típusú felépéséről, tehát mindenképpen a multinacionális cégeknek a fellépése és felelősségvállalása területén lépünk így előre. Minutes, if they want to leave now, we can finish in English